Dear colleagues. Kedves kollégák. Megnyitom az ülést. Kezdem azzal. Múlt héten a parlament az megválasztotta a elnököt és az elnököket, az új elnökség felállt. Az Európai Parlament most több olaszul beszél, több olasz beszél, Antonio Tajani kollégám megválasztása révén, elnöki megállapodás akinek nagyon sok sikert kívánok, mivel a nemzeti delegációm így átalakult, nem leszek MV elnök jelölt a következő fordulóban, ezért szeretném ez alkalommal kiköszönni, kifejezni, kifejezni hálámat a képviselőtársaimnak, a titkárságnak, az összes frakció munkatársainak, asszisztenseknek, különösen az én asszisztensémnek, Kármennek és az első fél évben, első cik, fél ciklusban kifejtett munkájukért. Fontos volt a, a szakbizottság munkája, és ugyanilyen lelkesedéssel dolgozom a szakbizottságban, mint eddig. Mindenkinek nagyon sok köszönet. Köszönöm. Elnézést, elnök úr! Elnézést, elnök úr! Mielőtt folytatná, nem tudom, hogy a halálcsók lesz ez-e, mert hogy zöld képviselő mondja, hogy Ajkairól jön, de tényleg köszönöm az elmúlt két és fél évi elnöklését. Tisztességes, méltányos elnöke volt minden frakciónak, és jó szellemet tartott van a szakbizottságban, ami nem bizony, nem jellemző minden szakbizottságra. A miénkben azonban nagyon jó légkörben dolgozhattunk, ütköző véleményénk ellenére. Az ön személyében méltányos, tisztességes elnökünk volt, ez nagyon-nagyon fontos. Minden kollégám nevében mondhatom, azt hiszem, és a zöldek nevében, ami mondom, talán a halál csókja önnek. Köszönöm, ám ezt ne tegye föl a Facebook oldalára otthon Olaszországban, de tényleg a zöldek köszönik a munkáját. For your green words. Köszönöm a zöld szavait. Dear colleagues, I... Kedves kollégák, nem akarok most nyitát, vitát nyitni, és azt kérem, hogy folytassuk az alkotmányozó ülésünkkel, illetve a választásokkal. A célunk tudnék most az, hogy az új elnökséget megválasszuk, illetve az elnököt, maximum négy alelnököt, a 402-es házszabály értelmében. Hivatalosan az elnököt és aztán az alelnököt választjuk meg négy fordulóban. Többen jelezték, hogy póttaként szeretnének részt venni a szavazáson a következők. Going to uh, substitute Mr. Brennan. Brennan Lazzani úrkép helyettesíti Ayala Ines Caperzon asszony helyett. Federle úr Jan Gebrandit helyettesíti. Volken úr Pocurat. Péter asszony Tolic asszonyt. Garcia Aguilera Vilmot képviselő helyett Temont Zaffalit fogja helyettesíteni a szavazás során póttagként. Aztán Gzsib úr ott helyettesíti Heranz Gertia képviselő. És Osterling úr pedig Oken asszonyt. Bastáez pedig Srivazit urat helyettesíti majd. Most pedig elkezdhetjük a szavazásokat. Még arra kell neked emlékeztessem, hogy az elnökség megválasztása során, mivel titkos szavazás útján járunk el, nem lehet készfeltartással szavazni. Ezért kérdem, hogy akinek nincs itt a szavazókártyája, az hozassa be mielőbb. Aztán azt is kimondom, hogy szavazott többség van ma, többen vagyunk, mint 18 a képviselő. Most pedig az elnök választása következik első körben, a nevezéseket a frakciók vagy négy képviselő részéről lehet beterjeszteni. Líze úr. Köszönöm szépen, Giovanni. Még ha rövid is az idő, a zöldek halálcsókját a néppárt nevében is kiterjeszteném rád. Mindenki nevében mondom, elégedettek voltunk Giovanni a munkáddal, elnöki munkáddal, jól vezetted az üléseket, és, emmi, és harcoltál a szakbizottságunk érdekéért más bizottságokkal. amíg akkor is, hogyha sokan a, meg akarták kurdítani a mi eh, hatásköreinket, és örülünk annak, hogy továbbra is itt maradsz teljes utakként. Azt hiszem nagy befolyású tagja leszel ennek a szakbizottságnak az egész Európai Parlamentnek a továbbiakban is. Mert hogy a feladatok nagyok, azt hiszem jó jelölteket indítunk, és nagy lendületet tudjuk vinni a feladatok ellátását. Adina Valeán a mi jelöltünk, aki az Európai Parlament eddigi alelnöke volt, és aki a román csatlakozást óta Európai Parlamenti képviselő, már korábban is dolgozott a szakbizottságban. Sajnáljuk ugyan, hogy Giovanni elmegy, de jó jelöltünk van. Kérem a támogatásokat Adina Valeán asszony mellett. Köszönöm, Péter. Van-e további javaslat? Nincs? Akkor Adina Vellán elnököt közfelkiáltással megválaszthatjuk. Kérem Adinát, hogy jöjjön fel a pódiumra, és váltson fel engem ebben a szerepkörömben. So, good afternoon, colleagues. Thank you very... Jó napot kívánok, kedves kollégák! Nagyon köszönöm, hogy támogattak ennek a bizottságnak az új elnöki, elnökeként. Nagyon sok területtel kell foglalkoznunk, amelyek rendkívül fontosak állampolgáraink számára, és tényleg nagy várakozásra tekintek az önökkel folytatott munka elé, megpróbálom segíteni a munkájukat itt a tisztelt házon belül. Köszönöm, Giovanni, szeretnék gratulálni az eddig végzett munkához, és várom a további együttműködést. Kedves kollégák! Most az alelnökök megválasztása következik. Ehhez megvan a megfelelő részvétel, úgyhogy az első alelnök nevezését szeretném bejelenteni. Thank you very much. Úr. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt az MV-ben, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy zöldként Jábor Benedek urat javasoljam aki az elmúlt évek során nagyon jó munkát végzett, úgyhogy szeretnénk ismételten jelölni az ENVI bizottság első elnökhelyettesi posztjára. Elnök, köszönöm szépen, van-e még más jelölés? Amennyiben nincs, meg kell jegyeznem, hogy Jábor úr minden feltételnek megfelel, hogy jelölt lehessen és meg kell kérdeznem, hogy egyetérte azzal, hogy jelöljék. Igen, köszönöm Jávor úr, mivel ön az egyetlen jelölt, javaslom, hogy válasszuk meg közfelkiáltással első elnök helyettesnek. Köszönöm. Then Mr. Javra, I invite you to... Jávor úr, kérem, csatlakozzon hozzám. Kedves kollégák, következik a második alelnök megválasztása. Táli asszony, parancsoljon. Elnök asszony, először is gratulálok önnek a megválasztásához. Üdvözlöm a szakbizottságunkban, és várjuk az együttműködést, ahogyan ez az előző elnökkel is megtörtént, úgyhogy mi is támogatjuk önt, és az elkövetkezendő két és fél év során hasonlóképpen szeretnénk eljárni. A szocialisták nevében a második alelnöknek Dacene Szárbut szeretném jelölni, aki már az első cikl, a ciklus első felében is betöltötte ezt a feladatot, úgyhogy őt jelölném, és kérem, hogy a kollégák támogassák ezt a jelölést. Köszönöm szépen! Van-e még más jelölt? Amennyiben nincs, akkor meg kell állapítanom, hogy minden feltételnek megfelel a jelölt, elfogadja a jelölést? Igen, köszönöm, mivel ő az egyetlen jelölt, közfelkiáltásra javaslom, hogy szavazzuk meg, ha mindenki egyetért ezzel. So, um, you are elected, Mrs. Serbu, and I invite you. Serbu asszony, tehát megválasztották, gratulálok. Kérem, jöjjön ön is ide. A harmadik alelnök megválasztása következik. Réda asszony. Köszönöm, elnök asszony. Az FTD koordinátoraként az FTD nevében Pierre Oli Pedicini-t szeretném jelölni a harmadik alelnöki posztra. Az elmúlt két és fél év során megfelelő feladatokat látott el, és úgy tudom, hogy már a titkárságot is tájékoztatták erről a jelölésről. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e még jelölt? Dáli asszony. Köszönöm ennek asszony. A szocialisták nevében Pavel Pocot szeretnénk jelölni a harmadik alelnöki posztra. Pavel már betöltötte ezt a feladatot két és fél éven keresztül, rendkívül aktív tagjaként ennek a szakbizottságnak. Úgyhogy kérem a kollégákat, hogy támogassák jelöltségét. Ma beteg, úgyhogy nincs itt, de már beleegyezett írásban jelölésébe. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Van-e még jelölt? Nos, mindkét jelölt <clears throat> megfelel az elvárásoknak, úgyhogy mindkét jelöltet elfogadjuk. Mivel két jelöltünk van, elektronikusan kell szavaznunk. A következő képen. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Jó, akkor hadd vegyem elő én is az enyémet. következőképpen fogunk eljárni. Minden jelölt kap egy színt, úgyhogy azt a szint kell megnyomniuk, amelyik jelöltet választják. Pedicini úr lesz a zöld jelölt, Pak úr pedig a piros. Úgyhogy kérem, azt a gombot nyomják le, amelyet választanak, Pedicini úr a zöld, Bok úr a piros. Egyszer szavazhatnak csak. Hogyha nem akarnak szavazni, akkor dugják be a szavazókártyájukat, de ne szavazzanak. Úgyhogy kezdjük is, megnyitom a szavazást. Apparently there is a problem. Úgy tűnik, valami probléma van. Először talán ellenőrizzük, hogy minden megfelelően működik-e. Még mindig megnyitott a szavazás. Nem, még egyszer meg kell nyitnom a szavazást, úgyhogy kérem szavazzanak ismételten, és nem én tehetek róla. Úgyhogy ismételten megnyitom a szavazást. Nem volt titkos a szavazás, ez volt a gond. Akkor most lezárom a szavazást. négyen szavaztak. Ebből esetleg ki tudjuk vetíteni? Igen. Tehát itt látható az eredmény. 54-en szavaztak. Pok urat szavaztuk meg, és választottuk meg harmadik alelnöknek, úgyhogy kérem, ön is jöjjön ide. Gratulálunk! Következik a negyedik alelnök megválasztása. Tessék, Tali asszony! Köszönöm elnök hogy még egyszer. A szocialista frakció nevében zsír Párnyót szeretném jelölni. Zsill ezt a feladatot az elmúlt két és fél évben már ellátta, rendkívül aktív tagjának a parlamentnek, és olyan szocialista tagunk, képviselőnk, amely főleg az éghajlatváltozási témákhoz szól hozzá gyakran ebben a szakbizottságban, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy támogassák jelölését. Elnök, köszönöm, Deli, azt, hogy van-e még más jelölt? Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a jelölt megfelel az elvárásoknak, elvállalja-e a feladatot a jelölt? Igen. Mivel csak egy jelöltünk van, javaslom, hogy közfelkiáltással szavazzuk meg. Gratulálok! Kérem, Várgyó úr, parancsoljon, foglaljon helyet itt körünkben. thank you very much to all. Now the... Köszönöm. Akkor megalakult a szakbizottságunk, így rátérünk a rendre. Van egy-két közleményem. a new point on the approval of the coordinator's recommendation of a január 12-i koordinátorok javaslata a 7A pontként új napi rendi pont a napi rendünkön, ami a hónapi napot illeti, ha marad időnk, javasolnám a szavazás kapcsán. Kérem az asszisztenseket, hogy maradjanak csendben. Tehát ha marad időnk a holnapi szavazás során, javasolnám azt, hogy a szavazás után, miután a hulladék keret irányelvről szavaztunk, hogy és a 17-es és esetek 18-as ponttal foglalkozzunk még délelőtt, utána szavazzunk a 13. pontról. És amennyiben nincs tiltakozás, akkor a napirend tervezetet elfogadottnak nyilváníthatjuk. Ezen kívül mivel Gebrandi úr, aki a tízes pont előadója, ma délutára nem ért ide, mert valamilyen problémával kell szembenézni a közlekedés terén. Javaslom, hogy holnap utolsó napi rendként tárgyaljuk ezt a pontot, és ezzel a módosítással nyilvánítanám elfogadottnak a napi rendet. Október 5 7-e közötti látogatásunkról van egy beszámoló az anyag között. Ez az adhok misszióról szól. a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet közgyűléséről szól. A CO2 kibocsátásokról volt szó a 2020-as szintek vonatkozásában. Másodszorban felhívnám a figyelmet arra, hogy az MBI-re közös workshop a másodlagos alapanyagokról szóló ülése januárban kerül megrendezésre. 21 nyelven áll majd rendelkezésre a tolmácsolás, illetve elektronikus úton a dokumentáció, illetve webstreamen közethető az ülés. A koordinátorok ajánlását elektronikusan tovább küldtük, amennyiben nincs ellenvetés, elfogadottnak nyilváníthatjuk őket. Ami az októberi ülésünket illeti, amennyiben nincs ellenvetés az ülés végéig, ennek jegyzőkönyvét is elfogadottnak tekintjük. Ennyit szerettem volna elmondani a közlemények témakörében. Most pedig következik a 9. napi rendi pontunk. Ami az időzítést illeti, január 31-én szavazunk ebben a témában. Aztán a plenárison kell ezt megerősítenünk, a Kadenbach jelentésről van szó. As I said, item 10 will be postponed for tomorrow. So we move to item 11 and 12 together. A 10-es pontot holnapra tettük át, úgyhogy most a 11-es és a 12-es következik. A bányászati hulladékról szóló európai irányelv végrehajtása témájában. Hölvény úr az előadónk, először is a szakértőket hallgatjuk meg. Katerina Karfova asszony az első, aki a hatástanulmányokkal felelős osztályon dolgozik, öné a szó parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, támogatjuk a végrehajtási jelentést, főleg ami az úgynevezett európai végrehajtási témát illeti. Itt az új ö, politikákról van szó, öt fontos kritéria tükrében, hogy megfelelőséget, hatékonyságot és egyebeket állapíthassunk meg. Ami az MV munkát illeti, az élelmiszerekkel kapcsolatban volt már egy ilyen az év májusi hónapjában. Ami a bányászat irányelvet illeti, a mai napirenden szerepel ez a tanulmány, két részből áll. Az első részben az irányelv gyakorlati végrehajtásáról szól, és erről fog beszámolni most. A második rész pedig a körkörös gazdaság kontextusában az ásványi nyersanyag kitermelésből származó veszélyes hulladékkal foglalkozik az e-meeting dokumentumok sorában is megtalálhatók ezek. Hadd mutassak rá a legfőbb eredményekre. Nagyon fontos a gyakorlati végrehajtás, főleg az átvétel a tagállamok részéről. Egyes intézkedések elfogadása is fontos az idő a bizottság részéről. Az irányelvben intézkedések, útmutatások találhatók, hogy megelőzzük az ásványi esanyag kitermelésből származó veszélyes hulladék kezelését az emberi egészségre. Nagyon fontos, hogy ezek a hulladék kezelő létesítmények hogyan működnek, főleg az A kategóriában találhatók, mert ezek magasabb kockázati tényezőt jelentenek. Az átvétel határideje 2008. május 1-én lejárt Mindazonáltal minden egyes tagállam még átvételi problémával küzd a több területen. November végén még négy tagállammal szemben <clears throat> kellett meg nem felelési eljárást beindítani, és annak ellenére, hogy a tagállamok többsége átvette a megfelelő intézkedéseket, még ami a gyakorlati végrehajtást illeti, nincs megfelelő feltétel. Ezért, ami az átvételt illeti, a lehető leggyorsabban kell ezt lezárni, annak érdekében, hogy az irányelv gyakorlati végrehajtása tekintetében esélyegyenlőség jöjjön létre. Bizonyos intézkedések vonatkozásában, amelyeket a bizottságnak kell hoznia, útmutatásokról ö, kell szólnunk. Az irányát minden intézkedését át kell venni, kivéve az ellenőrzésekről szóló útmutatásokat. Ez azért problémás, mert hogyha különbségek jelentkeznek az egyes tagállamokban, az más és más eredményre vezet így nem egységes ezen a területen az átvétel, így eltérő a helyzet EU szerte. Ezért így minden tagállamban nem lehet elérni az irányelv által kitűzött célt. Úgyhogy a gyakorlati átültetés más és más egyes, az egyes tagállamokban. Ezen kívül ami az ellenőrzések különbözőségét illeti, különböző végrehajtási szinteket is eredményeznek. Ezért a tanulmány ajánlása a következő. A bizottságnak az ellenőrzésekkel kapcsolatos útmutatásokat a lehető leggyorsabban el kell fogadni, azért, hogy egységes legyen az ellenőrzés EU szerte. A bizottság 2018-ra szándékozik ezt elérni ami a legfőbb eredményeket illeti a praktikus szempontból. A tagállamok ezzel kapcsolatban három évente egy kérdő segítségével számolnak be. Eddig kétszer került erre sor, 2008 és 2014 között. A bizottság értékelte az adatokat, és tavaly szeptemberben egy jelentést készített, amit aztán novemberben megvitatott a bizottsággal. A bizottság azt tapasztalta, hogy a biztosított adatok nem igazán adnak megbízható képet az irányelv átültetéséről. A tagállami jelentések azokról az intézkedésekről, amelyeket országos szinten hoztak, gyakorlatilag nem a végrehajtást tükrözik. A kérdőjelnek több gyenge pontja van, és így a rendelkezésre bocsátott adatok minőségesen megfelelő. Meg kell említeni azt, hogy a kérdőív nem teszi lehetővé azt, hogy megfelelő adatbázist hozzunk létre a hulladékkezelő létesítményekről. Ugyanis nem kötelezi a tagállamokat a pontos adatok közlésére, és az irányelv teljes végrehajtását ez aláássa. Ezért a tanulmány ajánlása értelmében a három éves jelentési rendszeren javítani kell, akár csak a kérdőíven. Ez prioritásként kezelendő és rendkívül sürgős területként, főleg mivel az idén kellene harmadik alkalommal ezt végrehajtani. 2008 és 2014 között problémás területeket tapasztaltunk a következő területeken. Először is, ami a hulladékkezelő létesítmények osztályozását illeti. Ez azért problémás, mert ha nem megfelelően osztályozzuk ezt a hulladékkezelő létesítményt, és nem megfelelő kategóriába sorolják az irányelv értelmében, ez azt jelenti, hogy ez a létesítmény nem felel meg az irányelv általános elvárásainak. Vagyis, ha A kategóriába kerül, minden egyes kockázatával és biztonsági következményével, amely erre vonatkozik. A második probléma az engedélyekre vonatkozik. Vannak olyan hulladékkezelő létesítmények, amelyek nem is engedéllyel működnek, vagy pedig nem felelnek meg az irányelvnek. Ami az A kategóriás létesítményeket illeti, az illetékes hatóságnak kell megfelelő engedélyt kiadnia. A harmadik probléma, hogy különbözőképpen közelítik meg a tagállamok ezeket az ellenőrző létesítményeket. A negyedik, hogy az A kategóriás hulladékkezelő létesítményeknél nincs megfelelő sürgőségi terv. 2008 és 2014 között 5 ilyenről tudtunk, és 6 jogsértési eljárást indítottak be, mert nem megfelelően alkalmazták ezeket. A tanulmány részletesebben tartalmazza ezeket. Az ajánlások a következőket fogalmazzák meg a problémákkal prioritásként kell foglalkozniuk a tagállamoknak. A rendelkezésre álló adatok alapján a tanulmány csak három kritériummal foglalkozott, a megfelelőség, a hatékonyság, ezek közül kett, és a, a, a hatékony működés. A gyakorlati végrehajtás hatékonysága sajnos más és más az egyes tagállamokban. Köszönöm, hogy beszámolhattam a tanulmányról, szívesen válaszom, válaszolok kérdéseikre, azonban most átadom a kollégámnak, Erhard Falknak a szót. Köszönöm, asszonyom. Most pedig Eberhard Falkot hallgatjuk meg, mint független szakértőt, Parancsoljon, Fák úr! Köszönöm, hölgyeim és uraim! Tisztelt elnök asszony! Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy néhány percben beszámolhatok erről a tanulmányról, amelyet a múlt évben készítettünk. Ha sikerül megoldanom itt a technológiai problémákat, hadd kezdjem egy őszinte nyilatkozattal. Ugyanis hiszem, hogy a legtöbb bányászati eljárás megfelelően érett, hogyha a legjobb gyakorlatot követik. De sajnos a realitások gyakorta mások, mert nem föltétlenül jelenti az, hogy azt, hogy ugyanúgy is építik fel őket, mint ahogyan ezt megtervezték. Tehát nem föltétlenül a jók a megoldások, mint amilyeneknek kellene lenniük. Ez gazdasági nyomásnak is ö, köszönhető, illetve annak, hogy nem túl nagy ö, ö, a ö, nyomás ö, a szabályozás részéről. Aztán a másik probléma az, hogy olyan időkben kaptak engedélyt ezek a ö, területek, amikor még egész más volt a legjobb gyakorlat. Ennek már több évtizede is lehet. A harmadik nagy probléma az a sok baleset, amelyről hallunk Európában is máshol. Ez annak köszönhető, hogy nagyon sok olyan területen ö, folyik ez a meddőanyag kitermelés, ami foly, folyadék vagy félig folyadék ö, állapotában található. De aztán másfajta eljárásokról is szó van, ö, amely aztán a, a meddőanyag előít, előállítást el, elkerülhetni. Az egyik az lenne, hogy csökkentsük a víztartalmat. Azonban minden egyes további folyamat azt jelenti, hogy energia felhasználásra van szükség. Tehát meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a CO2 kibocsátás, illetve a hatékony feldolgozás között. Aztán a másik fontos dolog az, hogy ne vonjunk ki, ne termeljünk ki olyan anyagokat, amelyekre nincs szükség. A másik megoldás az, hogy a föld alól kell felhozni megfelelő anyagokat, és csak azokat, amelyekre szükség van, a többit ott hagyjuk a föld alatt. Egyébként túl sok energiát használunk fel, és bizonyos esetekben technikai problémákkal is szembe kell néznünk. Milyen alternatív megoldások rendelkezünk tehát? Ahogy említettem, a föld alá kerülés azt jelenti, hogy nagyon sok meddőanyagot állítunk elő. Bizonyos esetekben az is elképzelhető, hogy szinte semmit nem kell a felszíne hozni. Elképzelhető, hogy másfajta ércek vagy nyersanyagok is léteznek, amelyekkel könnyebben megbirkózunk, ezt eseti alapon kell eldönteni. Az is elképzelhető, hogyha bizonyos eljárásokon változtatunk, akkor könnyebben kezelhetjük a jelenleg felhalmozott hulladékokat. Gyakorlatilag volt egy olyan felhívás, hogy átfogó ásványi nyersanyag kitermelést folytassunk. Ugyanis az volt az elképzelés, hogy az ember felhozza a felszínre a megfelelő anyagot, és aztán ki nyeri belőle azt, amire szükség van. De nagyon sok esetben az történik, hogy olyan anyagok is a felszínre kerülnek, amelyekre nincs szükség, főleg a nehéz fémekre gondolok itt például. Ezekkel is megfelelően kell bánni. Nos, ha megtaláljuk azt, hogy a megfelelő anyagok hol találhatók, ez is benne van az irányelvben, akkor a későbbiekben könnyebben kinyerhetők, a későbbiekben ö, felhasználható eljárások során is, hogyha a gazdaságnak szüksége van ezekre. Mindazonáltal az új eljárásokhoz megfelelő rendszeres felmérésekre van szükség, főleg az energetikai szempontból. Be kell bizonyítanunk azt, hogy egyértelműen előnyös, hogyha ezeket az érték láncokat megváltoztatjuk, illetve hogy nem állítunk elő olyan hulladékot, amelyet sokkal nehezebb kezelni, vagy nem hozunk létre kritikus csoportokat ezeknek az eljárásoknak globális gazdasági kontextusban is életképeseknek kell lennünk, egyébként nincs semmi értelmük. Úgyhogy így jutunk el a körkörös gazdaság paradigmájához, ez rendkívül égető kérdés manapság. Nem szabad elfeledkeznünk azonban arról, hogy a termodinamika értelmében nincsenek veszteség nélküli eljárások úgyhogy mindig számolnunk kell bizonyos veszteségekkel. Ezen kívül minden egyes tevékenységhez energiára van szükség. Ha lezárjuk ezt a ciklust, az a legjobb megoldás. Ugye ott van a perpetuum mobile példája. Tehát az előnyöket, hátrányokat is mérlegelnünk kell. Oda kell figyelnünk arról, hogy megfelelően gazdálkodjunk a forrásokkal, hogy a CO2 lábnyom mekkora. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy milyen nehéz vagy könnyű újra felhasználni a megfelelő energiát. Nagyon sok energiát igényel az is, hogyha ketté akarunk választani bizonyos anyagokat. Úgyhogy ami a bányászati hulladék újrafelhasználás illet, felhasználását illeti, mindenképpen hatékonynak kell lennie. Szükség van megfelelő piacra is, amelynek igénye van ilyen tevékenységekre. Ezen kívül kisebb CO2 kibocsátást kell előhoz, előidéznünk. A különböző kockázatokat is méregelni kell. Ide tartozik a CO2 és egyéb problémák is, amelyek ezen hulladékok miatt merülnek fel. Tehát rendszeresen kell felmérnünk az életciklus során az előnyöket, hátrányokat. Szerintem tehát támogatnunk kell mindenképpen az újrafelhasználás elképzelését. Most ami a szakpolitikákra gyakorolt hatását illeti ennek. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a bányászat és a feldolgozás legnagyobb része nem az EU-ban történik. Úgyhogy nem nagyon tudjuk ellenőrizni azt, hogy mi történik például a harmadik világban, az ott található országokban. Nagy mértékben, függ, nagy mértékben függünk az importtól. Nos, ami a bányászati hulladékot illeti, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mi történik ezzel. Hogyha az EU-s szabályokon akarunk szigorítani, akkor gyakorlatilag szinte az következik be, hogy a cégek külföldre költöznek, ahol nem olyan szigorúak a szabályok. Ezzel csak eltoljuk a környezetvédelmi és egészségügyi problémákat olyan országokba, ahol nagyobb kockázattal kell szembenézenek az emberek, mint itt. Ha viszont olyan szabályokat hozunk, amelyek őket szabályozzák, ez azt jelenti, hogy beavatkozunk az ő dolgukba. Egy szabadon működő gazdaságban. Átfogó, rendszeres életciklus hatástanulmányt kell készítenünk, tehát annak érdekében, hogy megértsük, milyen következményekkel járhat mindez az EU-n belül vagy kívül főleg a nem kívánatos következményekre gondolok itt. Ezen kívül az időt is figyelembe kell vennünk, az időfaktort, mert lehet, hogy rövid távon előnyöket tudunk élvezni, hosszú távon azonban komoly problémákat okozunk a gazdaság és az emberiség számára. Úgyhogy néhány megállapítással zárnám. Úgy hiszem, hogy a bányászat továbbra is rendkívül fontos eh, a gazdaság számára, az ipari gazdaság számára, főleg ha olyan gazdaságra gondolunk, amelynek életképesnek kell a továbbiakban is lenni, az azt jelenti, hogy tovább több energiára, anyagra van szüksége, hogyha hatékonyan akar működni. Ezen kívül a megfelelő veszteségeket is pótolni kell az eljárások, illetve a végtermékek előállítása során. Például vannak olyan ö, ö, gépkocsik, amelyek olyan rész, alkatrészekkel rendelkeznek, amelyek berosdásodnak. Ez már veszteség. És ez szinte minden egyes anyagra igaz, amit felhasználunk. Ennek nyilván van megfelelő következménye a környezetre is. Rendszeres elemzése van szükség, mind az anyagok, mind az energia mozgás terén, hogy végül is eldöntsük, hogy melyik az a stratégia, amely a leghatékonyabb, és melyik a legkevésbé káros a környezet számára, melyik hagy legkevesebb karbon lábnyomot. Úgyhogy meg kell találnunk az egyensúlyt az energia és egyéb célok között, mint például a források megőrzése. Ide tartozik az újrafelhasználás is. Ezen kívül meg kell tennünk mindent annak érdekében is, hogy ne csak szabályokat hozzunk, hanem a szabályokat hozók megtehessenek mindent annak érdekében, hogy ezeket be is tartsák. Egyre kevesebb a bányászat egyes országokban, és így kevesebb az a szakértő is, aki felügyel ezt a tevékenységet, e, ez pedig a jövőben nagy problémát jelent majd. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogyha alternatív eljárásokat próbálunk rá, a gazdaságra, azoknak gazdasági szempontból életképeseknek kell lennünk, mert egyébként az iparágak nem fogadják el ezeket. Különben pont az ellentétes eredményeket érjük el. Nagyon köszönöm, most pedig várom kérdéseiket. Nagyon köszönöm mindkét szakértőnknek. Biztos vagyok benne, hogy a vita során lesznek kérdések, úgyhogy köszönöm, hogyha itt maradnak velünk a továbbiakban. Ahogy már az elején említettem, megszületett a jelentés tervezet az irányelv végrehajtását illetve, úgyhogy Először az előadónak, Hölvény úrnak adom meg a szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, nagy örömömre szolgál, hogy elérkezett ez a pillanat, mert az MV-ben hosszas előkészítő szakasz után végre mélyreható vitát folytathatunk a az ásványi nyersanyag kitermelésből származó hulladékra vonatkozó irányelvről. Köszönöm a tanulmány készítőinek, a parlament kutatóinak, Karanfilova asszonynak és Falk úrnak, hogy elkészítették ezeket a tanulmányokat. Tényleg nagyon sokat segítettek nekünk, hogy elkészíthessük ezt a tervezetet amit itt most láthatnak önök előtt. Nagyon hálás vagyok az árnyékjelentés készítők aktív részvételéért is, a különböző résztvevők munkájáért, a civil társadalomban folytatott konzultációért. És szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos szerepet vállaltak fel a civil társadalom képviselői. Mindannyian nagyon értékes módon járultak hozzá a végrehajtási jelentés elkészítéséhez. Az Európai Bizottsággal novemberben folytattunk eszmecserét az ásványi nyersanyag kitermelésből származó hulladékokról, hiszen ez már nagyon régóta foglalkoztatja az Európai Parlamentet. Nagyon sok parlamenti képviselő fogalmazott már meg az Európai Bizottsághoz kérdéseket, nagyon sok petíció született az Európai Unió különböző országaiban, részén, amelyen foglalkozott a petíciós bizottság, nagyon sok meghallgatás is megrendezésre került, nagyon sok vitát folytattunk le, nagyon sok állásfoglalást fogadtunk el az elmúlt évek során. Ezek közül nagyon sok az irányelvet rendkívül aggasztó területnek tartja. Ennek ismeretében úgy tűnik, hogy szükség van a megfelelő kutatásra, az átvett irányelv végrehajtását illetően, és ez nagy, nagyon fontos feladat a szakbizottságunknak. Tekintettel arra, hogy az európai végrehajtási tanulmány milyen részleteket tartalmaz, én a legfontosabb dolgokat szeretném elmondani. Lehet, hogy magyarul folytatom, úgyhogy akkor kérem, tegyék fel a fülhallgatóikat. 2008. május 1 -e volt, a tagállamok azonban sajnálatos módon átültetési problémákkal szembesültek az időzítés, a minőség vagy mindkettő vonatkozásában. A még folyamatban lévő szegési eljárásokra tekintettel az irányelv megfelelő végrehajtása egyelőre nem várható valamennyi tagállamban. Ezt le kell szögezni, nem várható valamennyi tagállamban. További aggodalomra ad okot, hogy a megfelelő rendelkezések és a ellenőrzések gyakorlati végrehajtása is problémás. A rendelkezésre álló adatok azt igazolják, hogy a tagállamok tulajdonképpen gyakorlati nehézségekkel küzdenek, mind az engedélyek, az ellenőrzések és a külső vészhelyzeti tervek terén. Az Európai Bizottság által előrevetített, jövőben kiadandó általános iránymutatás reményeink szerint javítani fog majd ezeken ezen vagy ezeken a hiányosságokon. Bár az Európai Bizottság elfogadott csak de minden olyan szükséges végrehajtási intézkedést, amely lehetővé teszi az irányelv gyakorlati végrehajtását, egy kulcsfontosságú dokumentum, az ellenőrzésekre vonatkozó iránymutatás továbbra is hiányzik. Az ellenőrzésekre vonatkozó egységes megközelítés hiánya az unión belül különbségeken von maga után, és ennek következménye, hogy az irányelv végrehajtásának hatékonysága a tagállamonként meglehetősen eltérő. És azt szeretném javasolni, hogy a bizottság a lehető leghamarabb fogadja el az ellenőrzésekre vonatkozó iránymutatást. Az irányelv értelmében jelenleg működő jelentéstételi rendszer nem felel meg a célnak. Nem teszi lehetővé a gyakorlati végrehajtás teljes, uniós szintű áttekintését, jobban követését és értékelését. Az adatgyűjtő kérdőívet több hiányosság jellemzi, amint az a rendelkezésre álló kutatás is jelezte. Ezeket miharab orvosolni kell, különösen azért, hogy 2014 és 2017 közötti harmadik végrehajtási időszakról szóló jelentést a tagállamok már ne ugyanazon hibás eszközökkel készítsék el. Ezt nagyon fontosnak tartom aláhúzni. A további hiányosság, hogy jelenleg nem létezik olyan adatbázis, amely uniós szinten tartalmazná az ásványi nyersanyag kitermelő iparban keletkező hulladékkezelő létesítményeket. Ez megnehezíti a létesítmények nyomon követését, és ezáltal a gyakorlati végrehajtás felmérését. A fenti megállapítások fényében, tisztelt elnök asszony, szándékom felhívna a figyelmet a bányászati hulladékot kezelő létesítmények lehetséges káros hatásai által érintett helyi közösségek, és hangsúlyozni szeretnék a helyi közösségek jogos érdekere is. A korábbi tapasztalatok is azt mutatják, és a jelenlegi gyakorlat költséghatékonyság megfontolásból gyakran olykor figyelmen kívül hagyja az elővigyázatosság elvét, valamint a helyi közösségek tényleges bevonását a döntélhozatalba. Ez szerintem nagyon fontos lenne a következőkben orvosolni. Ebben a jelentésben is fölhívjuk a figyelmet. Míg az ásványi nyersanyag kitermelésből származó hulladék az Európai Unióban keletkező hulladék egyharmadát teszi ki, az irányelv nem állapított meg célértékeket ezen hulladékok mennyiségére vonatkozóan. Hasonlóképpen bár a Föld elsődleges erőforrásainak kitermelése és a megmaradó hulladék kezelése beleillene a körforgásos gazdaság koncepciójába, az irányel felülvizsgálata nem szerepelt az Európai Bizottság körforgásos gazdaságra vonatkozó 2015 évi csomagjában sem. Úgy gondolom, hogy mindezek ellenére fontos a bányászati hulladék kezelését a körforgásos gazdaság összefüggésében is, hogy mérlegeljük. Egy ilyen politikai váltás, és hangsúlyozom, egy politikai váltás, egy döntés kérdése hatást tudna gyakorolni a bányászati hulladék kezelésének módjára, és pozitív módon befolyásolná az alkalmazott technológiák környezeti, már ugye itt a tanulmányban is többször embergetett környezeti lábnyomait is. A szakértői tanulmány szerint a jelenleg alkalmazott bányászati hulladékkezelési technikák többsége éretnek és biztonságosnak tekinthető, amennyiben, és hangsúlyozni szeretném itt valóban, hogy amennyiben azokat az előírásoknak megfelelően hajtják végre. A tervezett és a megvalósult beruházás között azonban mondjuk úgy, hogy elég jelentősek az eltérések. A tanulmány szerint ennek okai közé tartoznak a költséghatékonysági megfontolások, amiről ugye itt hallottunk pár perccel ezelőtt, amelyek egyes előírások mellőzéséhez vezethetnek. Egy másik gyakori ok, hogy számos létesítmény évekig, vagy akár évtizedekig működött, és nem a mai bevált gyakorlatnak megfelelően került megépítésre ezek műszakilag bonyolult és költséges megoldást igénylő terhes örökséget jelentenek egyes tagállamokban. Úgy vélem, hogy elérhető, elérhető, elérhető álló legjobb technikák fogalmát felül kell vizsgálni, annak elkerülése érdekében, hogy a, ismét a bevált gyakorlat csak a szokásos gyakorlatot jelentse. Erre kiváló példa az emberi egészségre és a környezetre rendkívül veszélyes, veszélyes cianidos bányászati technológia, amelyekre betiltását 2010-ben az Európai Parlament határozata is már kimondja. Javaslatom az, hogy a bevált gyakorlatok meghatározása során alkalmazzák a kutatási tevékenységek eredményeit, az agytározók meghívásodásával kapcsolatban balesetek tanulságait, valamint az elektromos berendezések hulladékainak újrafeldolgozásával kapcsolatos különböző innovációkat. Az erőforrás hatékonyságnak és a szigorú környezetvédelmi előírásoknak kell előny biztosítani, még akkor is, ha ezek rövid távon költségesebbnek bizonyulnak. Tehát ismételni szeretném, mert enélkül sose fogunk tovább lépni, az erőforrás hatékonyságnak és a szigorú környezetvédelmi eljárásoknak kell előny biztosítani, még akkor is, ha ezek rövid távon költségesebbnek is bizonyulnak. Az idő rövidségére való tekintettel ugye nem áll módunkban, módonban tovább részletezni a jelentés megállapításait, és engedjenek meg tulajdonképpen egy ilyen végső záró gondolatot. Személyesen számomra az eddigi ipari katasztrófák igazi tanulsága a szennyező, elvé, szennyező fizet elvének teljes kudarca. Hiába rendelkezik ugyanis az uniós jogszabály a felelősségről, kötelező pénzügyi garanciák nélkül a szennyező nem képes az által az okozott károkat megteríteni. Erre számtalan példa van Európában és Európán kívül is. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az Európai Bizottság folytassa a munkát egy uniós katasztrófa biztosítási rendszer létrehozására, amely képes a szennyező fizet elvét érvényesíteni a nagyméretű ipari katasztrófák esetén is. Az európai megoldás valahol már a kezünkben van, itt az ideje, hogy az Unió elvégezze ebéli és nem kis jelentőségű házi feladatát. Köszönöm a figyelmüket. Thank you for your attention. Thanks. Thank you very much, Mr. Halvany. Um, on behalf... Köszönöm szépen, Hölvényi úr. Dali asszony parancsoljon a szociálisták nevében. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a bizottság képviselőinek, hogy eljöttek hozzánk, és tájékoztattak minket a megfelelő információkról. Nikola Caputo nevében, az árnyék jelentés készítőnk nevében szólok, sajnálatos módon ő nem tudja ma jelen lenni. Úgyhogy az ő álláspontját is el szeretném mondani a jelentéssel és a témával kapcsolatban. Először is köszönet Hölvényi úrnak a kiváló jelentését, amelyről beszámolt. Rendkívül fontos kérdésről számolt be az érintett irányelv vonatkozásában, ami teljesen egyértelművé vált, és amire utalt is, hogy rendkívül nagy a késekedés, és nem megfelelő minőségben vették át sajnálatos módon a tagállamok ezt az irányelvet. Nagyon sok esetben ugyanis nem a két éves időtartam alatt tették ezt, de ugyanakkor ez a bizottság feladata is, és felelősségi köre, mert általános útmutatásokat nem megfelelően szolgáltatott ehhez. Kaputó úr egy-két példával szeretne szolgálni, például az irányelv második cikke, amely a hatályról szól és a lehetőségeket korlátozza, kizárva egy-két új esetet, illetve olyan hulladékfeldolgozókra számoltak be a tagállamok, amelyek esetében minden tagállam nem megfelelően járt el. 11 tagállam számolt be arról, hogy nincsen az A kategóriába tartozó hulladékkezelője, határain belül. Azonban itt is van rossz értelmezés, ami az irányelvet illeti. Kaputa azt javasolja, hogy a bizottságot kérje arra, hogy ne késlekedjen az általános útmutatásokkal. Ugyanez a helyzet a 18-as cikk értelmében készített jelentéseket illetően Kaputó úr szerint a három éves jelentések két évről szólnak, és egyszerűen nem lehet összehasonlítani az adatokat, ugyanis nem egyértelmű, hogy hogyan kell a jelentést elkészíteni az adatokról. Ha megszületnek ezek az útmutatások, akkor a megoldás megszülethet. Ugyanez a helyzet az ellenőrzések vonatkozásában, ahol a bizottság felelősségi köre még egyértelmű, a 22-es cikk értelmében. Ez ugyanis eddig még nem született meg. Ennek eredménye az, hogy az erre vonatkozó rendelkezéseket másképpen értelmezik és hajtják végre az egyes tagállamokban. Van egy másik aspektus is, amelyet prioritásnak tekint Kaputó úr a sürgőségi tervek elkészítését illetően. A struktúrák 22%-a nem rendelkezik ezekkel. Ezek esetében vissza kellene vonni az engedélyezést. Végül pedig az egyik a körkörös gazdaságra vonatkozik, az a, arra a csomagra, amelyet a bizottság fogadott el, és amely a bányászati hulladékra vonatkozó irányelvről nem szól. Az ásványi anyagok kivonása, kezelése is nagyon fontos terület, amelyel foglalkozni kellene. Ezen kívül ott van még a hulladék, amelyel nem foglalkozik senki teljes mértékben foglalkozni kellene ezzel is, Kaputó úr szerint, ugyanis ellenkező esetben az emberi egészségre és a környezetre is káros hatással lenne ez a hulladék. Ha megengedik, én is szeretnék kérdezni a bizottság képviselőtől, azt tudjuk, hogy 18 tagállammal szemben meg nem felelősségi törvényszegési eljárást indított be a bizottság. Azonban valamilyen más megoldásról be tud számolni a bizottság, amelyel élhet ezen területen? Aztán egy másik kérdés, amely olyasmire vonatkozik, amelyre az eladó utalt, 2010. május 5-én egy állásugalás született, az Európai Parlament utalt erre a területre, de akkoriban a bizottság úgy nyilatkozott, hogy ha megfelelően ha, hajtják végre a már létező törvényeket, akkor ez elegendő. Azonban a vörösi szap kiömlés alapján arra a következtetésre jutottak, hogy ez nem egészen így van. Úgy gondoljuk, hogy ez a példa, ezek a példák elegendőek annak demonstrálására, hogy bár van új irányelv, de a katasztrófákat nem tudjuk elkerülni, hogyha ezen konkrét esetekben sem tudtunk megfelelően járni. Ami az adatgyűjtési eszközt illeti és a jelenlegi jelentéskészítési rendszert, a bizottságnak milyen konkrét elképzelése van arra vonatkozóan, hogy ezt a fontos irányelvet megerősítsük, illetve annak végrehajtását. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, hollandul fog beszélni. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének és a jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon teljes körű és méreható vizsgált elményét hallottuk. Jó részt egyetértek azzal, ami elhangzott úgy, hogy nagyon sok mondani valam nincs, és azról is, amit kaputó úr Dali asszony révén mondott. Nagy hatása van rám az is, hogy ennek az irányelvnek a hatáját és a hatását nem lehet eléggé felbecsülni. A 30%-át adja a bányászatiparból számoló hulladék a teljes Európai Uniós hulladék mennyiségnek, és ennek nagyon nagy komoly része me, ö, mest, ö, veszélyes hulladék, és ez ez is, és az is, hogy a gazdaságunk, körkörös gazdaság fel tudja használni, felhívja erre a figyelmet. Novemberben három prioritást határozott meg a frakciónk, a most létező jogszabályok jobb végrehajtását, a jobb jelentés készítést és egy konzisztensebb értelmezését a jogszabályoknak a tagállami hatóságok részéről. Az előző hozzászólók is beszéltek erről, és azt, hogy az Európai Bizottság lépése jó irányba tett lépés. Ugyanakkor a jelentéstevő a jelentéstevőben megfelelő hangsúlyokat helyezett el, és ez jó induló pontot jelent szerintem is. A, a végrehajtási rendelet ezekkel külön foglalkozik a tanulmány, és a jelentésben is elhangzott, ez, mint mondottam, megfelelő hangsúlyokat helyez el, jó irányban halad, egyetértek vele. Thank you very much. Um... Köszönöm. Then um, another um, shadow rapporteur, Madame Konyesna asszony, mint árnyék előadó. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Dovolte také. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottság két képviselőjének, hogy néhány adatot megosztottak itt ma velünk, és mindenek előtt a jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani, hiszen valóban remek munkát végzett. A szövegében minden helyes gondolatot felsorolok azt, amelyekre építhetünk, és meg vagyok győződve arról, hogy építeni is fogunk ezekre a gondolatokra, azzal a céllal, hogy a legfontosabb dologra összpontosítsunk, azaz arra, hogy a bányászati hulladékok valóban nagyon fontosak, nagyon veszélyesek, és gyakran elhanyagoljuk őket, tehát ezzel a problémával foglalkoznunk kellene. Az irányelv abban áll, hogy biztosítsuk a bányászati hulladékok megfelelő kezelését, a bizottság végrehajtási jelentéséből pedig arról értesülünk, hogy a legtöbb tagállam a végrehajtási szabályokat már elfogadta. Ennek ellenére figyelnünk kell arra, hogy az irányelvet helyesen ültessék át az érintettek, ugyanolyan módon mind a 28 tagállamban. Ehhez egy dologra van szükség, pedig harmonizált végrehajtási szabályokra. Fontos ez minden egyes olyan létesítménnyel számára, mely káros lehet a környezet számára. Fontos az engedélyezés szempontjából is, és abból a szempontból, hogy hogyan történik az engedélyezés. Az engedélyezés kérelemben minden lehetséges veszélyre rá kell mutatni, és csak akkor lehet kiadni az engedélyt, hogyha jól tudjuk, hogy milyen esetleges veszélyeket hozhat magával egy létesítmény, és milyen hatások lehetnek, amelyek az emberek, az állatok egészségét károsíthatják. Természetesen ezen előírások eredményesség attól is függ, hogy hol találhatóak az adott létesítmények. Azonban közös alapot kell kialakítanunk, és ez a közös alap az egészség és a környezet lehetőleg magasabb szintű védelme kell, hogy legyen. A helyszíni ellenőrzéseken is javítani kell, ezeket erősíteni kell. A tulajdonos az adott létesítmény tulajdonos általi felügyeletnek megfelelően erősnek kell lennie. A bányászati ipar egy kiváló iparág, figyelnünk kell arra, hogy be nem jelentett ellenőrzéseket is végrehajtsunk. Azt is biztosítani kell, hogy az esetleges károk esetében jó garanciák álljanak fenn. ugyanis egyes esetekben a hulladékok egyfajta időzített bombaként működnek, és ezt a problémát nyíltan fel kell vetnünk. A bányászati hulladék is egyfajta hulladék, ezt a megközelítést kell választanunk. Ez a körforgásos gazdaság, a jól működő körforgásos gazdaság egyik eleme. A jelenlegi technológiák lehetővé teszik, hogy egy valóban jól működő körforgásos gazdaság jöjjön létre. Így például a Tabéval a Mining Fin cég néhány évvel ezelőtt ugye volt egy vizsgálat ezen cég esetében, és láthattuk, hogy az adott rendszer milyen súlyos mértékben csődöt mondott ennél a fin cégnél. Ez nem történt meg még egyszer. Nagyon fontos az összes előírás pontos végrehajtása, hogy elégséges biztonság jöjjön létre. Másodszorban jó garanciákat kell kialakítani a bányászati ipar számára, megfelelő pénzügyi garanciákat, hogy az esetleges károkat fedezni lehessen. Még egyszer köszönetet mondok a remek munkáért a jelentéstevő részéről. És már most örülök az árnyék amit találkozónak. Ezzel zárjuk az árnyékeadók körét, most pedig Bierder asszonyt kérem, hogy szólaljon fel. Köszönöm, és elnézést kérek. Az árnyékadó nevében ma a közlekedés szempontjából nem éppen egy jó napot élünk meg. Áldozat, sok áldozatot szedett a mai nap. A jelentést látva van néhány kérdésem azon bányát, a bányászat azon aspektusairól, amelyeket jeleztek, az AKC témájában is felmerült, a tengerfenéki bányászat gumamód szaporodik világszerte ez a technológia. Nem tudom, hogy Európa partmenti vizeiben milyen potenciál van. Nagyon olcsó tudnülék a tengerfenéki bányászat, és nagyon sok kérdést felvet. Például északi tenger mentén bizonyal sok szémező van, tehát itt más ter, a világ más részein, meg kobalt, és esetleg ritka fény, fémek ket lehet a, a tengerfenék felszíni rétegeiből kitermelni könnyen viszonylag, ha megnézzük az irányelvet. Kérdés, hogy be kéne, esetleg ki kéne terjedjen erre a kérdésre. És amikor annak idején önkormányzati tanács tagja voltam, képviselő voltam, több olyan szilárdtározó volt a területünk, hanem ez elmúlt 30-40 év alatt egy csomó olyan dologgal töltötték fel, amit ma már nem engedélyeznének. Azonban most ott vannak a, a, a, ezekben a szilárdtározókban. Ez előbb-utóbb gazdaságilag megtérül majd ezeknek az újrabányászása. Johannesburg környékén például a, a volt bánya tározókat most újra feltárják, mert egy csomó, jelentős arany könnyebben kitermelhető most ezekből, mint annak idején nem volt erre technológia. Tehát e példa alapján az a benyomásom, hogy a szilártározók, amelyek Európa szerte ott vannak, előbb-utóbb újra bányászásra kerülnek. Nagyon sok ritka fém, meg mindenféle van, ezekben, amit lehet hasznos tenni. A, a technológia, ahogy kiérlelődik, ezen, ezt is talán erre is le kéne szabályozni. Persze, hogy mindenhol és mindenütt, minden jogszabály próbálja a végrehajtás. És itt, amit ebben a házban, ugye sokszor jó munkát végzünk, ám nem érezheti hatását helyben a végrehajtás miatt. A bizottságnak tudnék nagyon kicsi eszközei vannak. És sokszor, a kiírsul büntetést, az már túl késő, a, a károkozás megtörténik. Ezek a cégek, amelyek ilyen másodlagos bányászást végeznek, általában kicsik, és jól ismerik őket az önkormányzatok, meg a helyi közösségek, ám vannak a, a bánya a cégek, azok, amelyek kicsúsznak a szabályozás alól. Tehát az igazán károkozók, nagy károkat okozó tevékenységre kell koncentrálnunk. És mint hallottuk, vannak olyan tagállamok, ahol még nincs, nem minden ültettek át az irányelvből. Ez a két kérdésem volna tehát, és elnézést kérlek az árnyék előadó nevében. De hát úgy úgyis találkoznak majd a jövőben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a szakértőkhöz fordulok. Van-e még kiegészítő megjegyzésük? Parancsoljon! Nem igazán vagyok biztos abban, hogy jól értettem a kérdését. Az egyik a tengerfenéki bányászatra vonatkozott. Ezzel kapcsolatban nem nagyon tudok mondani semmit, mert én nem vagyok ennek a területnek a szakértője. De úgy hiszem, vannak más nemzetközi eszközök, amelyekkel szabályozni lehetne ezt. Például azok, amelyek itt bevethetők lehetnek. De, ahogy mondtam, nem vagyok szakértője ennek a területnek. Ami a másodlagos forrásokat illeti, főleg a szemételepeken, vagy a bányászati hulladékok körében. Ahogy már említettem, rendszeresebb képet kell alkotnunk arról, hogy társadalmainkat hogyan látjuk el alapanyagokkal. Tulajdonképpen, ha megnézzük azt, hogy mi történik a kutatás terén, és egyébként ennek része vagyok, most már e felé haladunk, ugyanis azt próbáljuk megvizsgálni pillanatilag, hogy Európa honnan szerzi be ásványi anyagforrásait ez, bele, ez igaz mind az elsődlegesekre, mint a helyi, mind a tengeren túliakra, illetve a másodlagos forrásokra, mint például a <clears throat> városi szeméttelepek, a bányászati hulladékok és egyéb készletek. Vannak tehát olyan projektek, amelyekben én is részt veszek, és amelyek ezt vizsgálják. Tulajdonképpen egyszer majd, és ez az én magánvéleményem, valahogy bele kell vennünk ezt a bányászati hulladéka foglalkozó irányába, mert nyilván egyszer csak eljutunk, el kell, hogy jussunk egy olyan helyzetbe, amikor már hulladékot nem állítunk elő. Aztán ami a feltérképezését illeti a különböző feldolgozó üzemeknek, bányáknak, azt gondolom, hogy a probléma egy része a definíció. El kell döntenünk, hogy melyek az ilyen történelmi területek. Én német vagyok, nálunk vannak évszázados területek is elvileg másodlagos forrásokat jelentenek, mert bizonyos fémeket már ott bányáztak évszázadok óta. Ezek olyan fémek, amelyekről például az emberek nem tudtak. Azonban nagyon nehéz ezeket azonosítani. És azt sem tudjuk, hogy ez, ezt lefedi el megfelelő irányelv. Kell erről beszámolót készíteni sokszor nehéz megtalálni a megfelelő ö, határvonalat. Aztán, ami az elsődleges másodlagos alapanyag forrásokat illeti e, az Európai Unióban, egy helyre kellene, hogy ezek az információk bekerüljenek. Most olyan projektekkel foglalkozunk, amelyek segítségével megpróbáljuk a közéleti szempont, a közvélemény szempontjából fontos anyagokat feltérképezni, és megoldani a problémákat. Ez a térképezés rendkívül problémás, illetve az engedély is, hogy lehessen bányászni ezeket. Ugye gyakorta hallottunk a városokban található szeméttelepekről. A közvéleménynek kell hozzájárulni ahhoz, hogy ismételten bányászanak ott, még akkor is, hogyha előnyt élvezne ebből a közösség. Nagyon nehéz ezt bebizonyítani. Több dimenziós ez a probléma. Vannak benne műszaki jellegű problémák, szabályozási és közvéleményre vonatkozó problémák is. Thank you very much. Um, that... Köszönöm bizottság képviselő Langendorf úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést. Elkéstől nem tudtuk, hogy előre tették ezt a napirendi pontot, de remélem, hogy megfelelően tájékoztattak kollégáim, hogy válaszolhassak a kérdésekre, amelyeket akkor tettek fel, mikor nem voltam itt. Néhány megjegyzés a jelentésről és az állásfoglalásról, mely szerintünk nagyban segíti a munkánkat, és sok olyan ajánlás, amelyek az állások esetben benne van, már része a bizottság által végzett munkának, úgyhogy jól illeszkedik a két dolog egymáshoz, ami pedig az átültetését illeti az irányelvnek. Több problémát észleltünk mi is, az elmúlt években sikerült csökkenteni ezeket, ám van még három állam, ahol még mindig vannak ilyen problémák, de nagyon röviden belül bízunk benne, hogy megoldódnak. Ez sikerült megragadni a, a problémák miben létét, és a tagállamok új átültetési szövegeit most elemezzük. Tehát kézben van a dolog. Ami a szélesebb végrehajtási kérdését illeti az irányelvnek, tehát a helyben való végrehajtás ügyein is túlmutatókat. A bizottság több eh, területen jogi lépéseket tett tagállamok ellen, ám válaszolva ezzel az egyik kérdésre, itt nem csak arról van szó, hogy jogi lépéseket teszünk, hanem kimerítő úgynevezett compliance promotion gyakorlatban is részeszünk, azaz a megfelelést elősegítő együttműködésben a legjobb gyakorlatok cseréje révén igyekezve tájékoztatni a tagállamokat a lehetőségekről, 2017 márciusában lesz egy komoly workshop rendezvény, ahol minden érdeklődőt várunk természetesen, és ezután lesz egy tanulmány az év második felében, mely meghatározza a legjobb gyakorlatokat az irányelv végrehajtásának legjobb tapasztalatait megosztva. Ezt követően fejlesztünk ki egy iránymutatást, azon kulcsfontosságú aspektusokról és fogalmakról, amelyek az irányelv konzisztensebb végrehajtását segíthetik. Ez tehát a fő munkaterületünk, a megfelelés elősegítése és az iránymutatás kidolgozása. Ami pedig a helyszíni ellenőrzéseket illeti, hogy az állásfoglalás is rámutat, itt is a jobb ellenőrzési munka tekintetében iránymutatásokat dolgozunk ki, van egy horizontális bizottsági ajánlás a közvetvédelmi ellenőrzésekre, ezt szeretnénk kiegészíteni bányászati specifikus iránymutatásokkal, ezt jövő évre tervezzük. Még egy pont az állásfoglalásban, Novemberben teszünk jelentést a, azon irányelv végrehajtásáról, amely az elmúlt években fogalmazódott meg. Tudjuk, hogy vannak bizonyos korlátai annak a, a, a végrehajtás irányelvre vonatkozó jelentéseik a tagállamoknak mm, problémásak. Az Európai Bizottságban folyik egy fitness check, ahol minden környezetvédelmi egy rendszert felülvizsgálunk, az irány, ennek az irányelvnek a jelentési módja nagyon erősen kötődik más irányelvek, az ipari kibocsátási irányelv és egyéb irányelvek jelentéséhez. Próbáljuk ezeket a jelentéseket úgymond karcsúsítani, hogy ne rójanak túlzott adminisztratív terheket a jelentéstevőkre. Ez hát folyamatban van. Mindeközben, mint mondottam, a compliance promotion tanulmányokból is nagyon komoly információkat szerzünk meg azokból a konzultációkból, amelyeket most folytatunk. Azt, hogy a cianid technológiát betiltsuk, itt a bizottság válaszaira utalnék, amelyeket az elmúlt években fogalmazott meg, válaszolva e felhívásra. A bizottság álláspontja továbbra is az, hogy jelenleg nincs szükség ilyen tiltásra, tekintettel arra, hogy az irányelv maga elégséges garanciát nyújt a cianid biztonságos felhasználására nagyon szigorú ö, értékkorlátok ö, között, 2012 és 15 között, és most is válaszoltunk ilyen petícióra, és azt hiszem, holnap a petíciós bizottság megint tárgyalja majd ezt. azt elhozott a kérdés, hogy vajon az átültetés van, meg a végrehajtás problémáiban van-e jó módszert. Mint mondottam, a compliance promotion párhuzamosan lefolytatva a jogi cselekvéssel, jogi lépésekkel, ahol szükséges, szerintem elégséges módszer, ami a szilárd, lerak, szilárd lerakók újrabányászása, másodlagos bányászást illeti, a cirkulás körkörös gazdaságban az ott, ami cselekvési tervben két konkrét cselekvést is megfogalmazunk, mely az irányára kapcsolódik. Az egyik a folyamatban levő munka a, ref, a legjobb referencia technológiákra vonatkozóan. A BREF tekintetében a legjobb gyakorlatokat most dolgozzuk ki a közösség és a bányászati hulladékok tekintetében, és a DG Grow részéről pedig a másodlagos ö, nyersanyagok, ásványkincsek felhasználása tekintetben folyik egy munka, tehát ennek kézzelfogható jelentésbeli eredményei lesznek a következő évben. Remélem ezzel kimerítő választ adtam. Legalábbis némelyik kérdése. Ha maradt nyitvaló kérdés, akkor továbbra is rendelkezésre állok majd. Köszönöm szépen. Most pedig ismét az előadója szó, hogy zárja le a vitát, hogyha szükség van erre. Nem? Nem? Jó. Akkor köszönöm a vitát mindannyiuknak, a módosítók beadásának Határideje február 14-e 12 óra. Ezzel a mai napi napi rendünk végére értünk, holnap találkozunk 9 órakor. Köszönöm szépen!